Cari colleghi. Tisztelt kollégák. E con grande piacere. Tisztelt kollégák. Nagy örömmel üdvözlöm itt a körünkben a mai plenáris ülésem a Német Szövetségi Köztársaság elnökét. Tisztelt elnök úr! Szeretném önnek megköszönni, hogy ellátogatott ide. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a második látogatása Németországon kívül, a Párizsi látogatása után éppen Strasbourgra esett az Európai Parlamentre. Március 19-én választották meg, csupán három héttel ezelőtt. Az, hogy ma itt van, az is megmutatja azt, hogy ön elkötelezettje az Európai Uniónak, Ön egy olyan Európát szeretne, ahol a szabadság garantált, ahol a béke, az igazságosság és a gazdagság uralkodik. Bátor, hogy ön ezt kimeri mondani, és bátor, hogy ide jön az Európai Parlament tagjai közé, hogy ezt elmondja. Jelenlét elnök úr arra is emlékeztet minket, hogy az ön hazája is elkötelezettje az Európai Uniónak, ez az elkötelezettség ma még inkább látható, hiszen van ma az Európai Uniónak egy olyan tagja, amely szeretne kilépni az EU-ból. Ez egy nehéz pillanata az EU-nak. Hasonlóan nehéz pillanatokat már megértünk a múltban, megértünk a múltban is. Feladatunk az, hogy megtaláljuk a helyes válaszokat ezekre a problémákra. Tisztelt elnök úr! Én ma nem ezeket a helyes válaszokat kérem számon önön, hanem azt szeretném, hogy működjön együtt a parlamenttel a közös jövőnk során. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ellátogatott ide, most önné a szó. Tisztelt elnök úr, kedves Antonio, tisztelt képviselők, tisztelt bizottsági elnök úr, és kedves Jean-Claude, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon nagy öröm és tisztesség számomra, hogy megjelenhetek ma önök előtt. Ez a hely a szabad beszéd, a nyílt viták színhelye. De, kedves barátaim, örömömbe némi üröm is vegyül keserű a íze, mert egy olyan pillanatban, történelmi pillanatban kell önökhez szólnom, amikor egy európai tagállam éppen kilép az Európai Unióból, legalábbis bevezette az eljárást. Holnap tudom, önök is megvitatják ezt a témát, és állást foglalnak. Keserű a íze, nem csak politikusként, hanem mint egyszerű európai polgárként is. Tudnunk kell, hogy, vagy hát elmondom önöknek, hogy körülbelül ugyanannyi idős vagyok, mint az Európai Unió. 56-ban, amikor születtem, Európa városaiban még lehetett látni a sebeket, amelyeket a háború hagyott hátra. Amit a hitleri Németország hagyott hátra. De ezek a sebek még súlyosabbak voltak a, a szívekben, a szomszédaink szíveiben, és ebben a korszakban mégis szomszédaink kezet nyújtottak felénk, németek felé, és 60 évvel ezelőtt Rómában megalapozta Németország más európai országokkal közösen egy új Európa a, ö, épületét. Amikor iskolába jártam, éppen a vámsorompókat ö, próbálták fiatalok ö, lebontani, ezzel kifejezésre juttatva azt, hogy több Európát akarnak. Az elért nem elég, mondták. 68-ban tényleg ö, leomlottak a vámsorompók, Európa szerte, és a korábbi hosszú sorok a határon várakozó emberek és kamionok sora megszűnt. Amikor egyetemista voltam, Európa vonzereje már olyan nagy volt, hogy Dél-Európában, Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban, ahol ugye mindhárom országban diktatúrák voltak korábban, az emberek mind-mind Európába törekedtek, hogy leépítsék ezt a terhes múltat. 89-ben, amikor a doktori disszertációmat írtam, bom, omlott le a berlini fal. Ezt bátor kelet-európai polgárok hajtották végre, és békés úton voltak képesek megnyitni Európa belső határait, a szabadság, a demokrácia alapjait ott is újra teremteni, és Németország újraegyesítését lehetővé tenni. Hölgyeim és uraim, Ennél sokkal többről is szól Európa, amikor a római nyilatkozatban azt olvassuk, hogy a boldogságra, a közös boldogságra szövetkeztünk. Ezt a hatalmas és nagyszerű örökséget kell nekünk továbbvinni, gyermekeinknek továbbadni, amire ők is építhetnek. Ezt a nagyszerű örökséget nem szabad csak úgy kiadni a kezünkből, nem szabad Európa ellenségeinek ö, odavetni, ez egy közös történelmi feladatunk. Ha visszatekintek életem 60 évére, amely hát nagyjából ugyanolyan hosszú, mint az Európai Unió története, akkor nem lehet nem látnom, hogy Európa óriási sikertörténet a nyomorból, a hiánygazdaságból Európa a világ egyik legerősebb gazdasági hatalmává nőtte ki magát. A béke elkötelezettjévé, letéteményesévé vált. És sokan azt hittük, hogy ez egy végleges valóság, örökre megteremtettük ezt a békés és jóléti világot. De persze azt is már korábban is meg kellett tapasztalnom, hogy Európában ellentmondásos trendek érvényesülnek, és generációmnak meg kellett tanulnia, hogy Európa nem evidencia, az Európai Egyesülés bár szerintünk megfordíthatatlan, de vannak erők, mindig is voltak és lesznek erők, amelyek ezt ellenzik, gátolják. Európa tehát nem automatizmus, és ezt nem csak a Brexit óta tudjuk. 2005, amikor hazám külügyminisztereként, friss külügyminisztereként éppen egy, egy kudarccal kezdődött a, a pályafutásom, akkor ö, nem sikerült az európai alkotmányt átvinni. Nagyon elkeseredettek voltunk, és emlékszem még arra, hogy mi ott Németországban, de gondolom önök közül is sokan, akár ebben a teremben is, nem elkeseredéssel válaszoltak erre, hanem összekapták magukat, és tovább léptek. És Európa ebben jó a tovább lépésben. Kezünkbe kaptuk a telefonkagylók, Kalilót éjszakákorán tárgyaltunk egymással, és lépésről lépésre apró darabonként megalkottuk a Lisszaboni szerződést. Azt akarom, hölgyeim és uraim, ezzel mondani, hogy Európa nem volt soha sétagalap. Európa bonyolult, nehéz projekt, de megéri küzdeni érte. És akik lehúzzák Európát, azoknak meg azt szeretném mondani, hogy az együttműködés, a növekvő jólét, 70 év béke, megfogható és teljesített ígéretek. És Európa történelme során még soha nem érte el ezt, hogy 70 éven át békében élt volna magával. A kicsinyes nemzeti érdekek korábban sokszor szétzilálták az európai békét, és ennek kell most is elejét vennünk, hogy nehogy ez történjen. Éppen ezért jöttem el ma önökhöz. Ez első ö, szövetségi elnökként külföldön tartott beszédem, és úgy gondoltam, hogy az önök parlament két meg kell tisztelnem azzal, hogy elsőként önökhöz jövök. Mert ezek az az erők, amelyekről az előbb is szóltam, amelyek alá akarják ásni Európa egységét, békéjét, sajnos megerősödtek. Polgárként meggyőződésem és meggyőződésem, hogy sokakkal együtt meggyőződésem, hogy Európára szükség van. Szövetségi elnökként pedig tudom, hogy a németek többsége nem akar ebbe a szörnyűséges háborús múltba visszatérni, hanem a közös jövő elkötelezettje. Mi németek, ha valaki, tudjuk ezt. Ha igen mondunk Európára, ez nem azt jelenti, hogy el kéne hallgatnunk Európa hibáit, nehézségeit. Szembe kell mennünk a nehézségekkel. Aki Európára igent mond, az egyben egy bonyolult, nehézkes és egy félkész Európára mond igent, igen, bonyolultak a politikai megoldások, nehézkesek az eljárások. Önök ezt pontosan tudják itt az Európai Parlamentben, hiszen itt a legellentmondásosabb érdekek, felfogások ütköznek egymással, különböző kultúrák, nyelvek, hagyományok. De Európa a sokféleség Európája, és éppen ezért kihívás, de nagyszerű kihívás Antonioval éppen erről beszéltünk itt a frakciójában. De erre szükség is van az ilyen kihívásokra, hogy ne ássuk be magunkat saját kis millióinkbe, hanem tegyük ki magunkat a különböző véleményeknek, ne csak panaszkodnunk, ne csak a csigaházunkból szemléljük a világot, hanem menjünk szembe a kihívásokkal, feleljünk meg nekik, és építsük tovább a hidakat és ne sírokat és árkokat építsünk. Ehhez persze arra is szükség van, hogy elhiggyük, hogy a másiknak is lehet igaza, igazsága. Európa arra a feltételezésre épült, hogy másiknak, a másoknak is lehet igaza. Európa kompromisszumok Európája, ezek nehézkesen létrejövő kompromisszumok viszont a békét garantálják az önök parlamentje is egyfajta garancia, hogy 28 nemzet együtt ül, hol van a világban még ilyen, hogy 28 nemzet parlamenti képviselői békésen tudják ütköztetni elképzeléseiket. Néha ez a vita szenvedélyes, néha bonyolult, de megéri, mert a demokráciáért harcolunk minden pillanatban, amikor elmondjuk a véleményünket, és mindezt békében tesszük. Nagy Tisztelettel adózom az önök intézményének. És támogatom az önök intézményét, mert tudom, hogy vannak másfajta erők is. Vannak olyan erők, amelyek egyszerű válaszokat szeretnek adni, az erős kéz válaszát, az ellenség képekkel gerjesztett válaszokat, és sajnos az új autoritér elképzelések egyre népszerűbbek, nem csak Nyugat-Európában, Kelet-Európában, és nyugatra és keletre tőlünk, hanem sajnos itt Európa közepén is. A populisták fekete-fehér képet vázolnak fel a világról, és könnyű, olcsó megoldásokat hirdetnek, ebből ö, szereznek maguknak politikai tőkét. De én nem szeretek riogatni. A parlament ö, képes arra, hogy ezeket a vitákat megszervezze, levezesse, de vannak demokrácián kívüli erők is, akik a kompromisszum készséget gyengeségnek bélyegzik, kihasználják, és hazugságokkal helyettesítik a különbözőséget, és az alapértékeket támadják, a demokrácia alapértékeit. Ezzel szemben határozottan föl kell lépnünk. Világunk, amelyben élünk, egyre bizonytalanabb, átláthatatlanabb. Sok ember aggódik a jövő miatt, a félelem a, a, amiatt, hogy nem tudjuk már befolyásolni saját életünket és már nem gyerekeinkét, sokakat arra biztat, hogy zárkózzunk be, csináljuk újra nemzetállamot, sorompókat, falakat építsünk, és akkor semmi rossz nem történhet velünk de ez naív és felelőtlen megközelítés. És hazugság az embereknek azt mondani, hogy a terrorizmus, a klímaváltozás és egyéb globális kihívásokkal szemben falakkal lehetne védekezni. Felelőtlen dolog azt hazudni, hogy egy egyre bonyolultabb világban a válaszok egyre egyszerűbbek. És helytelen és felelőtlen azt állítani, hogy Európa egy Európa nélkül egy-egy ország ebben a globalitásban, komplexitásban megállhatja a helyét, akár csak gazdasági értelemben is. Ezzel ellentétben az az igazság, hogyha Európát meggyengítjük és nem hagyjuk, hogy erős szereplő maradjon, akkor leszünk más hatalmak játékszerévé, és pont egy brit jelentette ki nemrégiben, Michael Hasseltine, hogy a Brexit valószínűleg a legnagyobb szuverenitás veszteség, amit az angolok valaha eddig elszenvedtek a történelem során. Take back control. Take back control van kiírva mindenhol Angliában, de én a nacionalistáknak azt üzenem, hogy nem fog sikerülni. Pont a nacionalizmus nem fogja ö, visszavenni az irányítást. Ha bármilyen irányítás nálunk marad, azt csak közösen tudjuk megtartani. Nem kevesebb, hanem több Európára van szükség. Több belső piacra, meg kell erősíteni a belső piacot, mert az véd minket, és a globalizációval szemben pont egy belső piac ad Európának támaszt. Az innovációt kell, a kreativitást erősíteni, hogy Európa maga váljon a világban folyamatok formálójává, és ne csak passzív szemlélőjévé. Csak akkor tudjuk a populisták alól kihúzni a talajt, hogyha meglátjuk, hogy Európa akkor veszti el szuverenitását, hogyha az egyes országok magukhoz ragadják, az egyébként látsz a szuverenitást. A válság mindig lehetőséget is rejt magában. Legyünk realisták, ne legyenek illúzióink. Európának vannak erősségei és vannak gyenge pontjai. De a válság annyiból jó volt, hogy kikényszerítette azt a kérdést, hogy milyen típusú Európát akarunk, milyen egységet akarunk. A bizottság fehér könyve több opciót felvázolt nem régiben, de ez még nem a megoldás önmagában. Egy azonban biztos, hogy ha az Európai Unió önmagának tesz keresztbe, na ez a legrosszabb opció, ami lehetséges. Ha közösen akarunk tovább lépni, akkor biztos, hogy nem lesz egyszerre mindenkinek száz százalékig a jövőben sem igaza, ez nem várható ahhoz túl különbözőek vagyunk. Erősebb Európát akarunk, több európai megoldást, de teret kell hagynunk azoknak a tagállamoknak is, akiknek ez sok, akik nem akarnak még több integrációs lépést. Legyünk szolidárisak azokkal az államokkal, amelyek a pénzügyi és gazdasági válság legsúlyosabb áldozatai lettek, nekik most kemény reformokat kell megvalósítani, de az európai szolidaritás nem is abban áll, hogy hagyjuk, magukra hagyjuk őket, hanem segítünk nekik. És nem helyettük döntünk, hanem velük együtt segítünk a döntésben. Közös lehetőségeink tehát nagyok, de korlátozottak. Minden egyes döntéshez nagy felelősséget kell vállalni. Az Európai Uniót egyben kell tartani, de tudnunk kell azt is, hogy Európa nagyobb az Európai Uniónál, és ha a szomszédainkat nem kötjük be ebbe a szövetségi rendszerbe még szorosabban, akkor akár a béke fennmaradása is sérülhet. Tudom, hölgyeim, uraim, hogy ezek a problémák egyenként is nagyok és súlyosak, és érthető a polgárok elbizonytalanodása. De akik Európát elkezdték építeni, azoknak se volt könnyű a dolga. Nekik is iszonyú nehéz problémákat kellett megoldaniuk. Ott volt még a háború sok-sok nyoma, a szembenállás, a gyűrölet, a sok seb, de bölcsek voltak, és végül is az ész győzedelmeskedett a zsigeri érzelmek fölött. A mai bizonytalan világ is ilyen kihívás, ha lehet, még bölcsebbnek kell lennünk, mint elődeinknek, nem nincsenek könnyű és gyors megoldások, a megoldásokért meg kell küzdeni, ehhez bátorság, türelem és európai elkötelezettség kell. Az érdekek egymásnak feszülnek. A vita a problémák megoldását szolgálja, az, hogy vitázunk, az pont az erő jele, és nem a süllyedésé az utóbbi 25 év Európa politikája folyamatosan vitáktól volt terhes, de ez a jó. Örömmel megyek én is szembe a vitával. És amikor mi Európában vitátkozunk, akkor ezt úgy tesszük, hogy nem egy igazság alapján nyomunk le más igazságokat. Sok kérdés nagyon bonyolult, de az alapkérdésekben egyet kell értenünk. A szabadság, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok érvényesülése szerintem nem vitathatók. Ez egyébként a szerződések második cikkében is benne van, és minden tagállamot kötelez. Európa lényegi része ez a második cikkely, ettől Európa, Európa, a világ szemében is egyébként. Sokan irigyelnek minket ezért. Ha ezeket fenntartjuk, megőrizzük ezeket az értékeket, és világító toronyként élünk a világban az emberi jogokért, a jogállamiságért kiállunk, akkor nem lehet nekünk mindegy, hogyha valakik ezt az alapot akarják megrengetni, megdönteni. A civil társadalom és a budapesti Central European University megtámadása különösen súlyos példája annak, hogy hogyan támadja az illiberalizmus a demokráciát. Ugyanakkor hazám szerepét is újra kellett gondolnunk Németországban. Németországtól több irányítást várnak egyesek, mások pedig aggódnak a német dominancia miatt. Mint frissen megválasztott szövetségi elnök, szövetségeseimnek innen is azt szeretném üzenni, hogy Németország nem a cél. Németország az egyik eszköz. Kérem, higgyék el, hogy mi Németországban úgy gondoljuk, hogy Európa csak akkor lehet erős, ha mindannyian felelős döntéseket hozunk, és Németországnak, mint nagyországnak valóban nagyon nagy a felelőssége. De egyben a saját határainkat is ismerjük. És soha nem felejtjük el, hogy Európában másnak is lehet igaza, amikor megoldásokról vitatkozunk. Mi tudjuk, hogy mit köszönhetünk Európának, és úgy gondolom, hogy az egységes Európa Németország földrajzi helyzetéből is adódó és történelméből adódó problémáira az egyetlen megoldás. Mi erős Európában és nem erős Németországban vagyunk érdekeltek. Tudjuk, hogy mi csak részei vagyunk Európának, és identitásunk is ilyen. Ezért tudhatják önök is, hogy mi németek az uniót egyben akarjuk tartani az utolsó csepp vérünkig, és mindig az együttműködésben leszünk érdekeltek, azonos jogok alapján. Azonban minden státszrezon állami ö, politikai megfontolás mellett talán van itt egy még fontosabb gondolat. Sokak számára Németország még mindig érzelmi kérdés. Ezért is beszéltem egy kicsit saját életemről is Európa történelme kapcsán, és ezért beszélgettem az utóbbi hetek során sok-sok fiatallal, hogy az ő történeteik is meghallgattassanak. A fiataloknak elege van abból, hogy ennyien szidják manapság Európát. Nem szabad elvennünk a fiatalok álmait, lehetőségeit azáltal, hogy letargikusan a populisták áldozatává válunk. Erővel kell megmutatni, és büszkeséggel, hogy Európa ereiben még buzog a vér, és Európa fővárosai tudják, hogy mi a dolguk. A mi generációnk ezt még tudta, de úgy látom, hogy sok gyerekünk és unokánk is újra tudni kezdi ezt, mert sokak számára már Európa a haza, és tudják, hogy nem ellentmondás egyszerre németnek, franciának, olasznak, stb. lenni, és jó európainak is lenni. A két dolog együtt jár. Zum Schluss. Letztes Jahr bin ich. Tavaly családommal Wroclawba látogattam, Próbáltam az édesanyám gyökereit egy kicsit megkutatni, mert ezeket csak nagyon vázlatosan ismertem. Ő beszélt nekem persze a háborúról, a pusztításról, arról, hogy hogyan menekültek nyugatra az egész család kisgyerekekkel gyalog, és hogyan váltak a nacionalizmus áldozataivá gyerekkoromat még beárnyékolta a nacionalizmus, és voltak képeim Vroszlavról, édesanyám szülővárosáról. Tavaly, 2016-ban, amikor ott jártam, egy olyan várost láttam, amely felépült, virul, és éppen az Európai Kulturális Főváros címért versenget, és zene hallatszott a tereken, kint ültek a teraszokon, Vilniusból, Wuppertalból, Veronából egy vegyes, boldog, fiatal közönség. És ez nekem újra erőt adott, mert láttam, hogy van európai jövő, nem kell meghátrálni, hölgyeim és uraim, rajtunk múlik, hogy az európai állam fennmarad-e gyermekeink, unokáink generációja számára. Angolul folytatom. My country Yes, we... Ez az üzenetem, ez a üzenetem, hazám üzenete. Európát akarunk, jobb Európát akarunk, és európai Németországot akarunk. ringraziare ancora una volta. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a Német Szövetségi Köztársaság elnökének. Köszönöm, hogy elfogadta a parlament meghívását, és hogy beszédet tartott. Azt hiszem, hogy az ösztönző hatással lesz majd ránk ez a beszéd. Gondolatébresztő volt ez, és azt hiszem az elkövetkezendő hetek vitáira is hatással lesz ez majd. Európában sok mindent meg kell változtatni, és ez a, és a, a bizalom üzenet, amit hallottunk az imént Steinmeier úrtól, ezt mindenképpen meg kell szívlenünk. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásunkat.